következő. Oroszországgal kapcsolatos állásfoglalás. Konkrétabban Eston Kover, Alexanszev és Alexander Kolcsenko ügyé. Brokkúr kívánt szólni a szavazás előtt, megkapja a szót. Parancsoljon. Nem, mégsem. Szavazunk. Hármas ö, módosító mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes, kettes módosítók, amelyek megegyeznek mellettük. Ellenük tartózkodás, ellenőriznünk kell. Egyes kettes módosítóról megnyitom a szavazást szavazógéppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 307-270 arányban elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik az egész, egész állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalást. Következő napi rendi pont. Angolával kapcsolatos állásfoglalások, vagy állásfoglalás. Géppel szavazunk egyből az állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. Most az, az Azerbajdzsánnal kapcsolatos állásfoglalás következik. Brok úr, most kíván akkor szólni. Köszönöm. Senkinek nincs kétsége afelől, hogy Azerbajdzsájt súlyos ne kell marasztalnunk az emberi jogi területen tett dolgaért. Én az állásfoglalást jónak tartom egyfelől, másfelől azonban nem tartom azt jónak, hogy politikai pozíciókat foglalunk el emberi jogi kérdések kapcsán sürgőségi megtárgyalásban itt nálunk ezt bizottságokban is meg kéne tárgyalni, ugyanúgy kéne kezelni, mint azt, hogy most akarunk-e déli gázvezetéket, olajvezetéket. Ezek olyan stratégiai kérdések, amelyeket sokkal komolyabb vita után szabadna csak elfogadni. Ezért én arra kérem önöket, hogy ezt a pontot az én frakcióm arra kéri önöket, hogy vegyük ki a szavazásból, mert bár egyetértünk az állásfoglalással, de nem értünk egyet azzal az eljárással, hogy szerdán merül föl egy téma, és sütörtökön döntünk olyan kérdésekről, hogy mondjuk Kína barátai vagyunk, vagy sem. Tehát ez, ez így túlzó, nem profi eljárás. Ha az ottani polgároknak valóban akarunk segíteni, akkor sokkal kifinomultabb, árnyaltabb megközelítésre lenne szükség. Tehát én ellenzem a szavazást erről a témáról. Köszönjük, Brok úr. Hallották Brok úr javaslatát, ez a napirend módosítása gyakorlatilag. Itt a többi frakciót is meg kell kérdeznem, hogy támogatják-e vagy ellenzik -e ezt a javaslatot. Ja, francamente... Őszinte, Páncéri úr, őszintén szóval nem értem mi a javaslat. Az a javaslat, hogy vegyünk ki néhány dolgot a javas, az állásfoglalásból, vagy más a javaslat? Egyébként pedig mindenki szabadon szavazhat, úgy, ahogy akar. Mindenki megkapott bizonyos dokumentumokat. Hogyha viszont el akarja halasztani a szavazást, akkor arról az a véleményünk, hogy tartsuk inkább most meg a szavazást, de hát nyilván a képviselők döntenek erről is. Eu am, mulțumim, eu am înțeles că domnul Brock... Tehát akkor Brock úr a napirendet kívánja módosítani, és ezt a szavazást levenni a napirendről. Többi frakciót is kérdezem, hogy elfogadják-e ezt a javaslatot, vagy ellenzik? egy véleményt hallottunk. Szavazunk erről. Tehát Brokkur javaslatáról szavazunk, vagy még Lunacsak asszonyt is meghallgatjuk. Tessék, Lunacsak asszony. Köszönöm a szót. Két dolgot szeretnék elmondani. Amennyire én tudom, a napi rendet nem lehet megváltoztatni minden eddigi szabály alapján, ez ellentmond minden eddigi eljárásnak. Ebből a helyzetből, ebben a pillanatban ezt nem lehet. Brokkú részt vett az árnyék előadók egyeztetésein, mondhatta már korábban is, hogy ezt ellenzi, vagy részenkénti, vagy külön szavazást kér, szóbeli módosítót is be lehet nyújtani, de eljárásilag ugyanolyan okokból, mint egyébként Brokkur, nem értünk egyet Brokkur javaslatával, tehát erre még nem volt precedens, hogy a szavazás közben változtassuk meg a napi rendet. Domnul Brock. Brock úr még elmondhatja véleményét. Hát szerintem szavaztasson erről elnök úr, döntsön. Itt a képviselő gyülekezete. Ez nem... A napi rendet utolsó pillanatig szokták módosítani ebben a házban, el lehet halasztani egy szavazást, vannak ilyen eljárások. Lunacek asszony értelmezése az eljárási szabályzatról számomra elfogadhatatlan. Lehet erről majd újra szavazni, mondjuk 14 nap múlva, akár felőlem a szeptemberi második plenárison Brüsszelben, addigra meg tudnánk egyezni, át tudnánk beszélni a témát. Ez egy nagyon egyszerű megoldás lenne, érdemben szavaznánk, sokkal nagyobb többséget kapna az állásfoglalás az azerbajdzsáni emberi jogsértésekkel kapcsolatban, mint most fog. Tehát nagyon nagy kár lenne pont az emberi jogok szempontjából, hogy elhamarkodott módon döntenénk ebben a témában, miközben én is egyetértek azzal, hogy el kell ítélni az azerbajdzsáni kormányt. Jó, akkor két lehetőségünk van. Egyrészt le lehet venni a napirendről ezt a pontot, és ha így járunk el, nem, nem, úgy tűnik ez mégsem lehetséges, mert ö, sürgőségi kérdésről van szó. A második lehetőség az lenne, hogy módosítsuk a napi rendet. Én tiszteletben tartom az eljárási rendet. Tehát a másik lehetőség az lenne, hogy módosítjuk a napi rendet, hogyha az összes frakció ezt elfogadja. De úgy látom, van itt egy frakció, aki ezt ellenzi. Ugye? Vannak más kollégák is, akik szeretnének hozzászólni? Igen, parancsoljon. Kérje Prödre! Kérje Prödre! Köszönöm szépen. Itt eljárási jogilag nagyon egyszerű a dolog. A kollégák nem voltak itt. Préda úr ő is a szerzők közé tartozik. Ő azt mondta, hogy a néppárt az e, szavazás elhalasztását kéri. Ez az egésznek a lényege. E, arról kell e, szavaznunk, hogy elhalasztjuk-e a szavazást az állásfogásról, vagy nem. Ilyen egyszerű a dolog. Nos, akkor mi ketten szeretnének hozzászólni, Valenciano asszony. Vă rog, vă rog, dacă am ascultat sí, presidente. o din colegi, trebuie să-i ascultăm pe toți. E, mindenkit meg kell hallgatnunk. Las urgencias han de votar. A sürgősségekről mindenképpen kell javil, e, szavazni a vita után. Amikor a néppárt nem hajlandó részt venni egy tárgyalásban, és veszít, akkor ilyesmivel áll elő. Ma so, most sok, időnk volt, sok idejük volt arra, hogy tárgy, tárgyaljanak. Az azériek ma, válj, ma várják a választ, és ma kell szavazni. Domnul Corrao a solicitat. Corrao úr, ő szeretne hozzászólni? Un attimo, io, io voglio Egy pillanat, szeretnék válaszolni Brock úrnak. Azt mondja, hogy ezt a hogy ne ügyrendi kérdést, hanem politikai kérdést kell ebből csinálni. Szerintem abszurd, hogy itt van egy ember, aki föláll és azt mondja, hogy egy ilyen érzékeny politikai kérdést a szakbizottságban kell megtárgyalni, és nem mint emberi jogtiprást. Amikor másról szavazunk, az a Fehér Oroszországról, az jó. Akkor az jó volt nekik. Egyrészt szerintem szavaznunk kell az emberi jogok helyzetről, és nem szabad megváltoztatni a napirendet. Ennyi. Köszönöm szépen, Harms asszony. Doamna Harms este ultima care a cerut. Harms asszony az utolsó hozzászóló, ő kért utolsóként szólt. A, mi az ügyrendet kérleti? Én úgy értettem az elnök hozzászólását, hogy a mi ügyrendünk, nem, házszabályunk nem engedi meg, hogy az után, hogy megnyílt a vita, és benyújtották az állásfoglalást, az után elhalasszuk a szavazást. Ha ez így van, és a parlament szolgálatai a szavazás előtt elmagyarázták a képviselőknek, akkor ezt a szavazást a Brok úr, miután ezt bemutatta, ez nem is megengedhető. de Itt a sürgősségről van szó, mondja az elnök, és ezért szavazni kell. Az egyetlen lehetőség az lett volna, hogyha a napi rendet megváltoztatták volna. És ehhez az lett volna szükséges, hogy ezt minden frakció támogatja. Ez a konszenzus itt nem adott, ezért szavaznunk kell. Akkor most szavazunk. Hetes pont készfeltartása mellette, két részben. Első rész mellette. Ezek a szabályok, ezek a szabályok, mondja az elnök angolul. It's no manipulation. Nem manipulációról van itt szó, Brokkur, szó sincs róla. Pontosan így vannak lefektetve a szabályok. Még egyszer szavazunk. Hetes bekezdés két részben, első rész mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes bek- eh, módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk. Akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva elutasítva. Akkor most következik a hármas módosítás készfeltartása mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Az eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadó. Egyes módosítás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as bekezdés. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 22-es, bekezdés. Itt van egy szóbeli módosítás, Sárke asszony, tessé. Köszönöm szépen, nem akarom húzni az időt, itt csak java, egy kiegészítést, egy javítást eh, szeretnénk eh, elérni, hogy az audiovizuális szolgáltatók nehogy rossz fényben tűnjenek fel, úgyhogy csak el az utolsó mondat résztörlésére kerül sor. Van-e valakinek ellenvetése szóbeli módosítással kapcsolatban? Nincs, akkor szavazunk. Szavazunk a 20, így módosított eh, pontról mellette. Ellene tartózkodás elfogadtunk. M preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A teljes javaslatról szavazunk mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Trecem la următorul punct pe agenda. La ur- Akkor következik az migrációs mában, témában a szavazás, hatos módosító javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. utasítva Ötös pont, két részben. Az első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos bekezdés három részben. Mindegyikről név szerint szavazunk. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a hetes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tízes bekezdés. Itt is név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Van itt egy szóbeli módosító javaslat. Koráca Bildasszony részéről az 11-es bekezdéshez. Tessék, a szó. Köszönöm, nagyon gyorsan. Nyilván mindenki egyetért, ez egy nagyon egyszerű módosítás a 11-es bekezdése kapcsolatban. Ez hozzáadja azt, hogy figyelembe kell venni a gyermekek érdekét. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nincs. Jó, akkor erről szavazunk az így módosított formában mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, jó, jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-es bekezdésről van itt szó. 11-es bekezdésről van itt szó. Deci, încă o dată, încă o dată să fie toată... Még egyszer mondom, hogy ugyanazon a hullámhosszon legyünk. Most éppen a 11-es bekezdésről szavazunk, amelyet Koráca Bild asszony szóval javaslata módosított. Doamna Coraț, aveți cuvânt. Thank you, Mr. Tessék, Koráca asszony. E, ez, ez a 11-es bekezdésről van itt szó, amelyhez egy szóbeli módosítást adtunk, és ezt kiegészítettük azzal, hogy figyelembe véve a gyermek legfőbb érdekét. Olvassam föl. Cred că lumea știe despre ce este vorba. A kollégák tudják, hogy miről van szó. Vom vota electronic, paragraf... Akkor elektronikusan szavazzunk a 11-es bekezdésről, az így kiegészített módon. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es bekezdés következik, 11-es módosító javaslat, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. I am told that the interpreting... Úgy hallottam, hogy a, talán a tolmácsok nem jól tolmácsolták a dolgokat. Na, akkor most még egyszer elmondom mindenki számára, akik hallgatják a tolmácsolást, a 12-es bekezdés pont 11-es módosító javaslatról van szó, és név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Tizenkettes módos javaslat mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. egyes, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tiz, ö, hármas módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Jó, akkor ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es módosítójavaslat ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 15-ös bekezdés eredeti szöveg két részben. Név szerint szavazunk. Első rész mellette, illetve megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös módosítás név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Amendamentul 4, prin vot nominal. Négyes módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös módosító mellette ki van. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. J. Preambulum bekezdés, eredeti szöveg, két részben első része készfeltartással mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a teljes állásfoglalás tervezetről fogunk szavazni. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Trecem la... Következik Az EU szerepe a közelkeleti béke folyamatban című állásfoglalás. Ügyrendi kérdés? Nos, úgy tűnik, hogy nagyon intenzív tárgyalások mögött vagyunk, de az egyes módosítóval kapcsolatban azt szeretnék mondani, hogy ez egy ECRS módosító nagyon veszélyes, arról van szó, hogy két népnek, két államnak mot kell létrehozni. Valójában etnikai tisztogatás a téma. Izrael 20%-a, Izrael lakosságának 20%-a arabajkú. Szerintem egyáltalán nincs szükség népszerinti szerinti szavazásra ebben a kérdésben. Ez nagyon rosszat tenne a hírnevüknek. Köszönöm szépen. Dim, Dim Din punct de vedere politic... Politikai szempontból értem ezt a felvetést. Egy dolgot nem értek. Tudván, hogy van egy eljárási szabályzatunk, hogy miért ilyen későn hozalkodott elő ezzel a javaslata, sajnos így ezt nem tudjuk elfogadni. Azt hiszem egyértelmű tehát a helyzet. Az egyes módosítóról szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Votul este închis. Lezárom a szavazást. Kitartózkodott senki? Akkor elutasítottuk. Következik a kettes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Jó, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos bekezdés, eredeti szöveg két részben, készfeltartással, első rész ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik. A teljes állásfoglalás tervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Avem situația din Belarus. Következik az EU, um, a fehér oroszországi helyzet. Két részben szavazunk a hatos bekezdésről, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most név szerinti szavazás következik. Az egyes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig a teljes állásfoglalás tervezetről fogunk szavazni, készfeltartással mellette. Ki van? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Avem raportul Lope Fontanier. Következik a Lope Fontané jelentés, a, szo- a szociális vállalkozások és szociális innováció szerepe a munkanélküliség leküzdésében. 19-es bekezdés, eredeti szöveg, két részben szavazunk, mind a kettőt készféltartással, első rész mellette ki van. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 20-as bekezdés, eredeti szöveg, két részben, első rész, mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22-es bekezdés, két részben. Első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29-es bekezdés két részben. Első rész, mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész, mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 31-es bekezdés. Két részben, első rész, mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk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 44-es bekezdés két részben első rész mellette ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 50-es név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51. Szintén név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. M preambuló bekezdés két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. A teljes állásfoglalás tervezetről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Raportul Labajova creat... Következik a Labajova jelentés, a 21. század versenyképes uniós munkaerőpiacának létrehozása a címem egyes módosító mellette, ellene, tartózkodok, ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes bekezdés, két részben, első rész, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. a hármas bekezdés előtti eredeti szövegről szavazunk két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nyolcas bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kilences bekezdés két részben, első rész, készfeltartásra mellette. Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. A második részről név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as bekezdés három részben első rész mellette ellenem. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellenem. Tartózkodók elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös bekezdés, három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 16-os bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 17-es három részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellenem, tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, megnyitom a szavazást. Kis. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Még egyszer a 19-es, az eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most név szerint szavazunk a 38-osról. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 50-es, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk Második rész. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. Tessék, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötvenegyes. Két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es két részben első rész. Nép szerint szavazunk az első részről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 57-es két részben első rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellett, eh, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell a 67-est. Megnyitom a szavazást a 67-es második részéről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 70-es, két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. Ellenőrizni kell, azt kérték. A 70-es második részéről szavazógéppel is szavazunk. Megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 71-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es eredeti szöveg, szavazógéppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Pontosabban ellenőrzést kérnek, hát nézzük. Veskis. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es mellett, pontosabban első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ugyancsak elfogadtuk. De ellenőrzést kérnek. 81 második részéről Elindítottam a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizni kell ezt is. Megnyitom a szavazást. Is. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 84-es két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 85-ös mellette. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette helyesebben géppel szavazunk a 85-ös második részéről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 86-os három részben név szerint szavazunk mind a három részről. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Adoptat. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 86-os harmadik része. Indul a szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es. Két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 86 as Két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ugyancsak elfogadtuk. 106-os Négy részben név szerint szavazunk mind a négy részről. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Ugyancsak szavazógéppel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Harmadik rész. Géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Negyedik rész. Ugyancsak géppel. Zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 113-as mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C bekezdés három részben, név szerint mind a háromról. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Zajlik a szavazás. Lezárom azt. Elfogadtuk. Harmadik rész. Megy a szavazás. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. F bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H bekezdés. Az előzőt ellenőrizni akarják. Jó, legyen. Az F második részéről géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. H bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalásról szavazunk név szerint, vagyis géppel megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elfogadtuk. Trecem acum la raportul Crisogonos. Most pedig következik a Crisogonos jelentés. A 30. és 31. éves jelentés az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről. Ötös bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás. Ezt most ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást második részről. 9 per 2. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21. bekezdés két részben név szerint szavazunk első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor az állásfoglalás teljes szövegéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek a részvét.